Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves Elnök asszony, kedves kollégák, kedves képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani a kérdésekért és az érdekes vitáért, amelyet folytathattunk ma. Hadd biztosítsam önöket arról, hogy amennyiben megkapom a támogatásukat és bizalmukat, a szavaimat tettek követik majd. A meghallgatás során megpróbáltam e, felvázolni, hogy milyen konkrét lépéseket tervezek önökkel együtt, a tagállamokkal és a szociális partnerekkel együtt. Az új bizottság a gazdasági fellendülésbe és a munkahelyteremtésbe kíván befektetni. Munkahelyek teremtése, munkavállalók képzése, továbbképzése, mobilitásának erősítése. Azt szeretnénk elérni, hogy a lehető legszélesebb körű szociális védelemben részesüljenek mind a dolgozó, mind a nem dolgozó emberek, és hogy megvédjük őket a szegénység veszélye ellen jó és egészséges munkakörülményeket szeretnénk teremteni, a dömping ellen harcolni, és az igazságos és egyenlő esélyeket megvalósítani a munkaerőpiacon. Ezek a legfontosabb egyértelmű célok. Számomra ezek a célok, ezen célok megvalósításához az eszközöket ki szeretném használni, 300 millió eurót kíván az Európai Unió a, költségvet, a munkahelyteremtésre fordítani. A teljes európai költségvetés 10%-a hozzám tartozik, vagy az én reszortomhoz tartozik, hogyha megerősítenek, és a munkahelyteremtés, a szociális védelem erősítése és a szegénység elleni harc, ez a három cél, amelyre a pénzeszközök legnagyobb részét eh, szeretném fordítani. Az ifjúsági munkanélküliség eh, nagyon magas. Eh, azt szeretném, hogyha az ifjúsági garanciát minden tagállam késlekedés nélkül végrehajtaná. Mérhető és tartós eredményeket lehetne ezzel elérni. A a foglalkoztatás és szociális politika az európai szemeszter fontos része, szerves része kell, hogy legyen, és a tagállamok reformjait is úgy kell értékelni, hogy azok megfelelően szociálisan érzékenyek-e. Az új bizottságnak az ambíciója, hogy közösen érjük el ezeket a célokat csapatként Jean-Claude Juncker vezetésével. Partnerség kapcsolatban a parlamenttel és a tagállamokkal, valamint a szociális partnerekkel. Nyilván tudjuk azt is, hogy hatalmas kihívások előtt állunk, és csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha közösen nézünk szembe ezekkel a kihívásokkal. Ha mennyiben öt év múlva azt mondhatjuk, hogy ma Európában több a munkahely, kisebb a szegénységi arány, akkor, csak akkor mondhatjuk, hogy valóban tettünk valamit, és kézzelfogható eredményeket tettünk le az asztalra. Az emberek számára ez számít. Köszönöm szépen a figyelmüket és az együttműködésüket. Once again, thank you. Még egyszer megköszönjük önnek, Tyson asszony, megköszönjük a képviselőknek a részvételt, a kérdésfeltevőknek. A koordinátorok ülése zárt ülés lesz. Ki fogjuk értékelni a meghallgatást. Délután egy órától két óráig az ASP 5G 2-es teremben kerül erre sor. Tehát koordinátorok ülése ma délután egy órakor kezdődik, kettőig tart az sb 5G2-es teremben. Köszönöm mindenkinek!